Kedves kolléganő kollégák, most ülésem, illetve ülésünk délutáni részének második felében. Üdvözlöm Önöket! Témánk az Ausztráliához és Új-Zélandhoz fűződő gazdasági kapcsolataink, és elgondolások a tárgyalási folyamatról. Örülök, hogy ilyen magas rangú vendégek fogadták el meghívásunkat. Szeretném üdvözölni Grosser urat, új-zélandi kereskedelmi minisztert, üdvözlöm itt, és Justin Lonst, a ausztráliai kereskedelmi államtitkár helyettest, és üdvözlöm a két nagykövetet, Vigi urat és Taylor urat Új-Zélandról. Hinaus haben wir vier Experten bei uns. Ezen kívül még négy szakértő is itt van. Kernász úr, az Európai Service Fórumtól, Megali Makiyama úr, a Nemzetközi Politikai Gazdaságtan Európai Központjától, K. úr az ETUK, a szakszervezeti, Európai Szakszervezeti Szövetségtől, ezen kívül a Kópa főtitkárát. Tehát mindenkit Üdvözlök itt a szakbizottságunkban. Tudják, hogy Ausztrália és Új-Zéland nagyon intenzív kereskedelmi kapcsolatokat ápolnak az Európai Unióval. Ausztrália TPP folyamatban is volt Ausztrália és Új-Zéland az Európai Unión belül nagyon sok területen tárgyalnak, egy szabadkereskedelmi megállapodásról is szó van, ez a mai vitánk tárgya. A vita kezdetén pedig szeretném a két nagykövetnek átadni a szót 5-5 percre, hogy vezessenek be minket a két panelbe, amelyet ez után kezdünk. És Higi urat kérem meg, hogy szóljon hozzánk. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Nagy megtisztelés, hogy itt lehetek az Intabizottságban, és hogy felszólalhatok. Jó ismerős arcokat látni az Ausztrália Új-Zéland nyomonkövető csoport részéről. És a EU Új-Zéland-Ausztrália delegáció részéről is. Tehát Köszönöm a szót. Justin Brown, kereskedelmi miniszterünk néhány feljegyzést készített, hogy közöljem önökkel. Elmondanám, hogy Justin miket írt fel. Két hete volt egy EU-Ausztrália csúcs, ez volt az első öt évben. És itt a G20-as alatt találkoztunk, amely Törökországban volt bejelentették, hogy bilaterális szabadkereskedelmi megállapodásról fogunk tárgyalni. Ez mérföldkő, azonban mégiscsak egy mérföldkövet jelent az Európai Unió és Ausztrália közötti kapcsolatokban. Azt is megállapították, hogy EU-Ausztrália keret megállapodásról is tárgyalások indulnak, amely új szintre emeli kapcsolatunkat. Julie Bishop az Ausztrál külügyminiszter és Mogherini asszony az év elején tárgyaltak. Ezek a tárgyalások pedig nagyon jó alapot nyújtanak a további együttműködésre, a fenntartató fejlődés, a gazdasági és kereskedelmi ügyek, a oktatás, a kutatásfejlesztés és számos egyéb témában. A nyilatkozat a válságkezelő megoldásainkra is reagált, hiszen eh, a válságkezelő megállapodást kötöttünk, hogy eh, az Európai Unió és Ausztrália közösen is vezethessen válságkezelő folyamatokat. Ausztrália például a tengeri kapacitásait használja Afrika szarvánál, illetve az indiai óceánon. Ezen kívül támogatjuk eh, Európát, amikor közös érdekekről van szó. Egy új szintre emelkednek tehát kapcsolataink, és szeretnénk az emberek közötti kapcsolatokat is növelni. Ausztrália az ázsiai csendes-óceáni térségre koncentrált az elmúlt években, ez logikus a geopolitikai helyzetünkből fakadóan. És egyidejileg Ausztrália mélyítette Európahoz fűződő kapcsolatait is néhány témában eltértek a nézeteink, tehát például a mezőgazdasági termelők támogatásra tartozik ide. De az elmúlt években a véleménykülönbségeket sikerült minimalizálni számos területen. Azért, mert nagyon sok területen ugyanazokat az értékeket képviseljük. Ausztrália az európai Unió legmegbízhatóbb partnere volt az Oroszország elleni szankciók esetében, amely az Európai Unió Oroszországot sújtotta az agresszív krími politika után. A véleménykülönbségek ellenére a terrorizmus és a radikalizáció elleni fellépésünk területén is nagyon sok együttműködési pont van. A szabadkereskedelmi megállapodás egy olyan eh, terület, amely az EU-Ausztrál kapcsolatokat eh, teljesen új szintre vezeti. A nagykövetség és jó magam is várjuk az együttműködés az európai parlamenti kollégákkal. Köszönöm, elnök úr. Nagyon szépen köszönöm, nagykövet úr. És most átadom Taylor nagykövetnek Új-Zélandról a szót. Köszönöm elnök úr, örülök, hogy itt lehetek ma, nagy megtiszteltetés, és örülök, hogy láthatom európai és ausztrál barátainkat is. Örülünk ennek a lehetőségnek, hogy eh, beszámolhatunk az EU és Új-Zéland közötti szabadkereskedelmi megállapodásokról, illetve tárgyalásokról. Az eh, Intában eh, nagyon sok kollégánk, barátunk van. Tim Gross, gazdasági miniszterünk is kiemelte a szabadkereskedelmi megalapodások távlatait. Néhány megjegyzést tennék. Az új európai kereskedelmi stratégia erősebben koncentrál az ázsiai csendes óceáni térségre, és Új-Zélandot ezen a térségen belül pedig nagyon közeli partnerként írja le, amely fontos szerepet játszik az ázsiai csendes óceáni térségben. Brüsszelben mindig megdöbbenek, hogy mennyire hasonlóan látjuk a problémákat Európában és Új-Zélandon. Ez érvényes a klímaváltozásra, ez érvényes a terrorizmus elleni harcra, Szíria-Irak válságra. Egyetértünk a közel-keleti békefolyamatban, a ciprusi megoldás szükségességében, és egyetértünk abban is, hogy az Orosz Föderációt meg kell győzni, hogy békésebb politikát folytasson támogatjuk Kína és Myanmar demokráciára történő áttérését, és a dél-kínai tengerben is közösen fáradozunk a konfliktusok megoldásáért. Mindezeken a területeken Új-Zéland nagyon gyümölcsöző együttműködés folytat az Európai Unióval. A biztonsági tanács tagjaként is megosztjuk az információkat az európai partnereinkkel. Az érdekeink közösek, még akkor is, hogyha vannak területek, ahol véleménykülönbségek vannak. Szükségünk van egymásra, és szükségünk is lesz egymásra az évek során. Nagyon sok megállapodást kötöttünk, egy igazi patchwork szőnyegre emlékeztet ez. Az Európai Unióval kötendő szabadkereskedelmi megállapodás a mi kapcsolatainkat is új szintre emeli majd. együttműködési megállapodást fogunk jövő, a jövő év elején aláírni. És a parlament tel való tárgyalásaink a vám ügyben is véget értek már. Nagyon sok témáról tárgyaltunk. A bilaterális kapcsolatainkon belül és a multilaterális kapcsolatainkon belül is nagyon sok együttműködési területet azonosítottunk. Miniszterelnökünk ki nemrég találkozott Jean-Claude Junckerrel, és megállapodtak a szabadkereskedelmi tárgyalások lefolytatásában. Reméljük, hogy megkapjuk a támogatásukat, az egész parlament támogatását, nem csak a tárgyalások érdekében, hanem a megfelelő eredmények elérése érdekében, és reméljük, hogy minél hamarabb ratifikálni lehet majd a megállapodást. Köszönöm. Köszönöm szépen, nagykövet urak. Megkaptuk a keretet, és most részletesebben is eszmét cserélhetünk a különféle témákról. A menetrend úgy néz ki, hogy Új-Zélanddal kezdjük. 45 percünk van erre a témára. és a kereskedelmi megállapodásról szeretnék beszélni. Három szakértőnk van, mindenkinek megvan a lehetősége, hogy kérdéseket tegyen fel. Először is nagyon örülök, hogy az új-zélandi kereskedelmi miniszter eljött, Guasa úr, és most öné a szó, mondjuk 8 percre. Köszönöm szépen, elnök úr, nagy megtiszteltetés az Ausztrál és az Új-Zélandi delegáció számára, hogy itt lehetünk és beszélhetünk önökhöz. Tíz év vagyok parlamenti képviselő, és én vagyok az új-zélandi főtárgyaló. Úgy gondolom, hogy a kereskedelmi megállapodás, a kereskedelmi tárgyalásaink klímája jelentősen megváltozott az elmúlt években, hiszen szélesebb konszenzus rajzolódik ki és pillanatilag nagyon fontosnak tűnik a tárgyalóknak, hogy mindkét országaink, illetve az Európai Unió és országunk parlamenti képviselői is szorosabban együttműködjenek. Először járok itt a borzalmas terrortámadások után, és most franciára váltok. A francia közvélemény felé szeretném ö, kifejezni, hogy nagyon nagyra becsültem, hogy a támadások után néhány perccel, órával gyakorlatilag a francia társadalom összefogott és manifestált. 15 ezer kilométerre Páristól mi is így éreztünk, ugyanez a szolidaritás, ugyanez a felháborodás jellemezte az új-zélandi lakosokat, és úgy érezzük, hogy a civilizációnkat meg kell védenünk, bár mibe kerüljön ez. Ezt szerettem volna ö, leszögezni. Hogy ö, mennyire közösek az értékeink Ausztrália, Új-Zéland és az európai nemzetek között, hiszen közös történelmünk van. És ö, nagyon egyszerű megfigyelést tettünk, és ezt meg is jegyeztük európai barátaink irányában. A kereskedelmi kapcsolataink hat országra korlátozódnak. Vannak preferenciák, és állandóan tárgyalunk a preferenciákról, és hat országot említenék, ez Oroszország, Tajvan, Kína, Hongkong, Észak-Korea. És az európaiak és az ausztrálok számára is ez egy kicsit furcsa. Az értékekről szólva kiemelném azt, amit a nagykövetek is mondtak. Tehát amennyiben integráljuk a munkaügyi jogokat, az erős környezetvédelmi előírásokat, és biztos vagyok benne, hogy közös hangon tudunk majd szólni. Tehát az ezen a téren ránk váró tárgyalások nem lesznek nehezek, hiszen ezeken a, téreken, ezeken a területeken közösek az érdekeink. A nyitott kereskedelem nagyon fontos, és egész életemben foglalkoztam vele. 2011-ben készült egy tanulmány, és az OECD-ről, a VTO-ról mind-mind szól. És körülbelül 130 tanulmány készült, hogy milyen összefüggés van a szabadkereskedelmi megállapodások munkahelyteremtés igényesebb munkahelyek tekintetében. És azt láttuk, hogy negatív a korreláció. Azt gondoltuk volna, hogy most inkább arról tárgyalunk, hogy hogyan tudunk több munkahelyet teremteni. A realitás az, hogy ahol gazdag politikai piac van, ahol nyitott gazdasági piac van, ott jobb a foglalkoztatás helyzete. Új-Zéland a világ 52. legnagyobb gazdasága, tehát ez azt jelenti, hogy 150 nemzetgazdaság kisebb, mint az új-zélandi. Van szerepünk, Európa számára kicsi, de érdekes piac lehetünk, találtam egy érdekes statisztikát, és Új-Zélandon a mezőgazdaság hagyományosan erős. Az elmúlt öt évben az európai termékek négyszerűbbek lettek Európában. 4,5 millió lakosunk van, azt hiszem 1 millióval több, mint berlini. Tehát ezek az exportok Új-Zélandban 20%-kal növekedtek. Az Európai Unió 500 millió fél milliárd euró értékben exportál mezőgazdasági termékeket Új-Zélandra. Ezt azért mondom, mert hogyha belegondolunk, hogy mondjuk 20 éve mi volt, már akkor tárgyaló voltam, akkor teljesen más helyzet volt. Voltak nagyon érzékeny témák, amelyeket meg kellett oldani, és bizakodó vagyok most is, hogy meg tudjuk oldani a problémákat, de a alaphelyzet most más. Például a tejtermékek esetében a Fontéra a legnagyobb tejipari cég a világon. a tejtermékek 50%-át Európából importáljuk. Kína és a feltörökvő gazdaságok is megváltoztatták a mezőgazdasági ügyletek arculatát mindenhol. Európa, az Európai Unió a legnagyobb mezőgazdasági exportőr. És Új-Zéland is jelentős mezőgazdasági exportőr új-zélandi cégek is szereznek Európában mezőgazdasági érdekeltséget, és nagyon jó az együttműködésünk a tejipari cégekkel, és konkurálni tudunk Kínával. Tehát ez egy nagyon érdekes lehetőség. Örülök, hogy a regionális kereskedelmi megállapodásokról is szólhatok, hiszen itt Nairobi-ból és a WTO-ból nagyon aggasztó jelzések érkeznek. De látnunk kell, hogy a súlypont áttolódott a szabadkereskedelmi, tárgy, szabadkereskedelmi megállapodásokra. Ausztrália is jelentősen építkezik ezen a téren. A PPP-k kerülnek tárgyalásra, és volt egy sikerünk, hogy megoldottuk ezt a dolgot. Tehát, eh, hogy eh, végére érjek, nagyon bizakodó vagyok, elnök úr. Nem nehéz megoldani. Egy eh, kiérett folyamatról van szó, bonyolult, hiszen 28 országgal állunk szemben, európai részen, de bizakodó vagyok, mint említettem, hogy létre tudunk hozni egy 21. századi megállapodást, amely szolgálja a polgáraink érdekét. Köszönöm. Köszönöm szépen, miniszter úr. Második szakértőnk Új-Zélanddal kapcsolatban, Lee Makiyama úr, az szép nek az igazgatója, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Excellenciás uram, miniszter úr, tisztelt képviselők örülök, hogy az európai és az ázsiai felszólalókat követően kapta meg a szót. A TTP megállapodása múlt hónapban zárult le. Teljesen egyértelmű, hogy a TTP lesz a legnagyobb szabadkereskedelmi megállapodás, aminek Európa nem lesz része. Ez a legnagyobb piaci csomag az urugvái kört követően, és Ausztrália, Új-Zéland ugye még nem nyitotta meg a tárgyalásokat a TTP országokkal, és azért, hogy elkerüljük a negatív hatásokat a TTP eh, tekintetében, ezért nincs más lehetőségünk, mint hogy tárgyalunk. El kell, hogy mondjam, hogy muszáj tárgyalnunk erről a két FTA-ról, szabadkereskedelmi megállapodásról. Továbbá az egy a egyszerű piaci érdek szempontjából is nagyon fontos, ez egy nagyon vonzó terület, 1,3 milliárd eurós összegekről beszélünk. Ausztria az egyik legnagyobb gazdaság a világon természetesen, de Új-Zéland is 200 milliárdos szintjével Perunál, Vietnámnál nagyobb gazdasági erőt képvisel, akikkel már tárgyalunk. De itt nem csak a GDP-ről van szó, meg kell néznünk a gazdaság minőségét is. A new Zealandi gazdaságot megvizsgálva, új-zélandi gazdaságot megvizsgálva, akkor itt a fogyasztás szempontjából Chilenél, Malajziánál, Szingapurnál nagyobb gazdaságról van szó. A piaci potenciál olyan vagyis egy ilyen gazdaság esetében, amilyen export célokat, export eredményeket el tudunk érni, az jelentősen több, mint azoknak az országnak a gazdasága, amelyeket említettem, és amelyekkel megnyitottuk a tárgyalásokat. Úgyhogy ilyen szempontból, hogyha Szingapurral tárgyalhatunk, akkor a gazdasági racionalitás azt mondja, hogy Új-Zélandal is tárgyalnunk kell. Tovább lépve ezen a témán, Hallottunk arról is beszámolót, hogy precedens nélküli a jelenlegi ambíció. Nagyon sokan beszélünk arról, hogy a TTIP-e kapcsolatban milyen a felfogás. Ne felejtsük el, hogy mielőtt megkezdjük a, megkezdtük a tárgyalást a TTIP-ről, gyakorlatilag két kölcsönös elismerési megállapodásunk volt csak, egészségére, mondja az előadó. Ez a Telekom felszerelések és a luxus cikkek. Tehát az összes gyártási iparágat le tudtuk fedni egy megállapodásra az SPS-sel. Ambíciós szint szempontjából ez egy olyan dolog, aminek nem volt soha precedense. Tárgyalások során is ez fölmerül. A megállapodás fontos megnézni európai szempontból természetesen. A mezőgazdasági standardok, az élelmiszerekre vonatkozó standardok sokszor magasabb szintűek, mint amiket mi elvárunk. Az adatvédelmi jogalkotás tekintetében is ezt elmondhatjuk. Egyre fontosabb a szolgáltatás export számára ez Európának, ugyanakkor a jelenlegi politikai klímában is fokozódik az érzékenység e tekintetben Európában. A megállapodást meg tudjuk úgy kötni, hogy a saját szabadságjogainkat vagy integritásunkat ezt kockáztatná offenszívek lehetünk, előre tudunk lépni a tárgyalással, és hatalan átnyúló adat, áramlás szabályozása is hatásosabb, hatékonyabb lehet, mint a TTIP-es. A mezőgazdaságról beszélve igaz, hogy Ausztrália és Új-Zéland is fontos exportőrök mezőgazdasági termékek tekintetében. Ki kell mondani az igazságot? Szinte minden ország a világban, Szingapur és Brunei kivéve, exportál mezőgazdasági terméket. Európának 160 milliárdos az exportja, Ausztráliáé 37 körül van, Új-Zélandi 26. Eh, Hogyha megvizsgáljuk az export megoszlását, akkor ez annyira nem lesz jelentős, viszont nem akarok belemenni az asztrál mezőgazdasági szektor kérdésébe, mert ezt a második panelre hagyom. Hogyha Új-Zélandra koncentrálunk, a legfontosabb termékek tekintetében, amit exportálnak, ezek Gyakorlatilag ezek nagy része már vámmentesen lépnek be, például juhúsra gondolok, gyapotra gondolok, már teljesen vámmentesen lépnek be az EU piacára. Preferenciális eljárás ebben az érvényesül a marhahúsra és a vajra. A fönnmaradó termékeknél pedig nagyon erős komplementaritással rendelkező termékekről van szó, például alma, kivi, és egyéb gyümölcsök, amit a, egy adott szezonban a földnek csak az egyik féltekéjén lehet termeszteni, tehát itt keresztelzett érdekekről van szó, azért, hogy egész évben a piacon kínálni lehessen ezeket a gyümölcsöket. Az üzleti lehetőség ott van, kérdés, hogy a politikai ambíció megvan-e hozzá. A fönnmaradó termékek esetében bor, itt is erős a kiegészítő jelleg, a komplementaritás Néha az új-zélandi barátaimmal szoktam viccelni, mert ezt nem nagyon értékelik. Én azt szoktam mondani, hogy nem kéne, hogy exportáljanak bort, ott a Savignon Blanc. A tejiparról se feledkezzünk meg, de most ezek a kérdések inkább majd a kollégám fog foglalkozni. A tejtermékeknél itt Európa rendkívül versenyképes. A jelenlegi kereskedelmi mérleg 1400 százalék a mi javunkra. Végül a távolság Ausztrália és Új-Zéland, illetve Európa között ez 32-33 nap hajóval. Hogyha friss tejet akarnak exportálni ezekből az országokból, akkor eh, tejszín fog, vagy tejföl fog megérkezni aludtej fog megérkezni, mire bejön a hajó, úgyhogy nincsenek ezzel kapcsolatban veszélyek. A normál kereskedelmi tárgyalások során elnézést, mondja az előadó, a korábbi tárgyalásokkal kapcsolatban nagyon sok olyan érzékeny kérdés volt, ami végül is nem merült föl, mint olyan. Új-Zéland és Ausztrália is igaz, de főleg Új-Zélandra, hiszen sok megállapodás van már, együttműködési megállapodás, és ezekben is szerepel a, szerepelnek a mezőgazdasági termékek. Éppen ezért, ha a partnert keresünk, akivel tárgyalni akarunk, akkor egy következő szabadkereskedelmi megállapodás, ami Európát szolgálja, ami Európa érdekeit erősíti meg az ázsiai és a csendes óceáni piacokon, akkor ehhez Új-Zéland a legjobb kezdés kérdez. Egy FTA modellt is lehet alkalmazni. Ahogy hallottuk, Új-Zéland úgy tűnik, hogy már készen áll. Soha nem hallottam olyan tárgyalásról, ami fájdalommentes, de megmondom őszintén, hogyha Új-Zélanddal nem tudjuk megkötni a megállapodást, akkor szerintem senki mással sem szabadkereskedelmi megállapodást. Egyik ország sem gyárt és exportál autókat Európába. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor most a harmadik szakértőt fogjuk meghallgatni Új-Zélandról, Vesztán urat, aki a COPA főtitkára, és elismert szaktekintély a saját területén. Parancsoljon! Elnök úr, köszönöm a szót és a meghívást. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek. Az Európai Mezőgazdasági Közösség gondolatairól szeretnék eh, némi reflexiót adni, hogy mi ezeket hogy látjuk. 11 millió gazdálkodót képviselünk összesen, és családtagjaikkal együtt ez mintegy 20 millió európai mezőgazdasági termelőt jelent, és akkor még nem beszéltünk azokról a csatlakozó, beszállító ö, foglalkoztatottakról, akik a mezőgazdasághoz kötődnek, tehát legalább 40 millió emberről van szó. A jelenlegi orosz válság nagyon jelentősen átírta a mezőgazdasági vállalkozók gondolkodását, és sokan alternatívákban gondolkodnak, kereskedelmi értelemben vett alternatívákban, hogy az orosz piac helyett hova szállítsanak. Ez tehát a motivációnk nyilván, de ugyanakkor azt is látjuk, hogy 2014-ben, amikor 6,7%-kal nőtt a kereskedelem volumene Európában, ebből a mezőgazdaság csak úgy tudott részesedni, hogy közben az árakat folyamatosan kénytelen volt csökkenteni. Főleg a tejágazat szenvedte ezt meg. Ha Új-Zélandról beszélünk, a távolság ellenére nagyon sok minden köt minket össze, főleg a tejágazat éppen. Közös nevező a kereskedelem, illetve a, a mezőgazdasági gépkereskedelem technológiafejlesztés, a tejpor készítés technológiájában, és az ázsiai e, csendes óceáni térség meghódítása közös erőfeszítéssel. Meredem és Fenszél urak már ráutat, rámutattak, hogy ez egy kétoldalú kapcsolatrendszer, és úgy gondoljuk, hogy mindkét fél számára növekedési potenciál van a kereskedelem fejlesztésében. Új-Zéland jó társ, jó szövetséges, megbízható partner, rendszeresen találkozunk az új-zélandi ausztrál kollégákkal, és főleg a bárányhús és tej ágazatban szorosan együttműködünk. Nyilván óriási a távolság. Ezzel együtt a kereskedelem, ahogy ez már elhangzott, növekedés mutat közöttünk. De nem kiegyensúlyozott ez az egy, a kereskedelem. 500 millió eurónyi mezőgazdasági terméket exportálunk Új-Zélandra, én 700 millióról tudok, de nagyságrendileg végül is egyetértünk. Két milliárd azonban az Új-Zélandról jövő behozatalunk, tehát ez nagyon egyen A TPP kapcsán pedig Két dolog aggasztja az európai élelmiszer termelőket. Az egyfelől, hogy Új-Zéland most kedvezményezett státusz kapott az USA-tól, és jobb lesz a hozzáférése a új-zélandi termelőknek az amerikai piachoz, az európaiaknak pedig nem. És az is aggaszt minket, hogy egyes kereskedelmi partnereink, például a Kanadában, USA-ban működők, elfoglalják, el akarják foglalni azokat a nis piaci szegmenseket is, amelyekben eddig mi ott voltunk Új-Zélandon. A, az ágazat és az új-zélandi mezőgazdasági ágazat mérete kapcsán is világos, hogy nem minden ágazatot fed le a kereskedelmi kapcsolatunk. Elmondtam már, hogy a tej és a bárányhús kereskedelem a vezető ágazatok, de az e- európai belső piac szempontjából eh, fontos lenne ennek a diversifikálása. És az erre való nyitottság és persze a szezonalitás is, a, ugye a szezonalitás is gondot okoz. Az olyan magas hozzáadott értékű termékeknél, mint a bárányhús, ez külön gondot okoz. Egyes európai térségekben a marha és bárány, vagy hát juh tenyésztés az egyetlen és utolsó gazdasági ág, ami a túlélést garantálja, és ha ezeken a területeken szezonális gondok mutatkoznak, akkor mehetnek a termelőink. Ezeket a mm, fenntartásainkat meg is fogalmaztuk új szemben. Új-Zéland nagyon protekcionista módon áll az importhoz. Ugye az alma ágazatunkat ez súlyosan érinti. Gyakorlatilag mi nem tudunk almát exportálni, viszont Új-Zéland exportálja az almát Európába korlátlanul, tehát jó lenne, hogy tényleg két irányú lenne ez a kapcsolat. Aztán az egységes ö, állategészségügyi ellenőrzés területén szeretnénk hogyha Új-Zélandon elismernék az Európai Uniót, mint egységet, ahol egységes a szabályozás, ami egyébként nagyjából igaz is. Mm, sajnos azt nem kaptuk meg Új-Zélandtól eddig, ami a zöldség, gyümölcs ágazatot illeti. Jó, nyilván, hogy az európai kivi termesztőknek nagy konkurenciába kell szembenézniük Új-Zélandon, de hogy egyáltalán ne engedjék be őket, azt szomorúnak tartjuk. Ami a földrajzi megjelölést és ennek a rendszerét illeti, a termelők szempontjából nagyon fontos Európában ez a dolog, mert ez egy költséghatékony módja a minőség garantálásának, és Európában minőségi termékekről beszélünk. Szeretnénk, hogyha Új-Zéland elismerni ezt az európai rendszert. Kanada ezt megtette, és ez nagyszerű lenne, hogyha Új-Zélandon is, Új-Zélandon is megtörténne. Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy azzal fejezem be, hogy ha Új-Zélandról van szó, akkor a fő kihívás az, hogy ágazat specifikus módon hogyan lehetne több multiszektoriálisá és diverzebbé tennünk a kereskedelmet. Köszönöm szépen. Most megadom a szót a képviselőtársaimnak. Ketten jelentkeztek szóra, Fjellner úr, Kelly úr. Na, akkor most már bőven vannak jelentkezők. Jó, írjuk a neveket de Fjellner úr volt az első. Köszönöm, rövid kérdésem lenne, köszönöm a kiváló beszámolókat, előadásokat. Jó, hogyha ilyen jó hangulatban kezdődnek a tárgyalások. Ha a szakértőket hallgatom, akkor úgy tűnik, hogy ez eséllyel kesektet. Ugyanakkor Demati úrral történt egyeztetésem után, és David Martin úr is leszögezte ezt. Most nagyon sok fronton tárgyalunk, és az lenne a jó, hogy ne, ne csak elkezdjük a tárgyalásokat, hanem néha be is fejezzük őket. Lehetetlen lesz a kérdésem. Önök szerint egy realisztikus időterv mikor végződik? Tehát, hogy egy év, tíz év, száz év? Tudom, hogy provokatív a kérdés, de önök szerint egy ambíciózus és realisztikus időterv mekkorra vezethet eredményre? Kelly úr kívánt szólni. Köszönöm, és köszönöm ezt a két nagyon érdekes, vagy három nagyon érdekes bevezetőt. Az utolsó felszólaló a TPP-re hivatkozva azt mondta, hogy az Új-Zélandnak méltatlan előnyt adott, az Új-Zéland méltatlan előnyt adott az USA-nak Európával szemben. Ha Európa is megköti a TTIP, TTIP megállapodását az USA-val, akkor ez kiegyensúlyozza ezt a helyzetet, és akkor ez ha ez így van, akkor ez ösztönözhet minket arra, hogy felgyorsítsuk a áragyárosokat az USA-val? Ázsiában, Kínában egyre szélesebb, Vietnámban, Indonéziában a középosztály. Nem természetesebb úgy zélodnak ezekkel az országokkal kereskedni, mint az annyival messzebb elterülő Európával. A távolságok tükrében Európa prioritál, prioritizációja valószínűleg nem hoz sokat. A harmadik kérdésem pedig hazámmal kapcsolatos. Írország is nagyon függ a saját mezőgazdasági exportjától. Mindig azt érezzük, hogy ha tárgyalni kezdünk, és a mezőgazdasági témákról van szó, akkor általában más témák oltárán feláldozzák az európai tárgyalók, az európai gazdák érdekeit. Itt is fennáll -e ez a veszély. Yeah. Um, dear Minister, thank you very much. Kedves miniszter úr, köszönöm az expozéját. Gyakran hallom a választókerületemben, hogy nekünk defenzív érdekeink vannak, partnereinknek offenzív érdekeink vannak, Tehát lehetséges lenne megoldást találni. Mik az önök defenzív érdekei a önök szempontjából? És Pessonen úrtól szeretnék rákérdezni, hogy ezeket a szezonális termékek tekintetében mit gondol, honnan jönnek? Mert ugyanazok a termékek, viszont szezonálisan más mikor érnek, tehát lehetne ezekkel jól kereskedni. Mi a probléma ezzel? És honnan, honnan jönnek ezek, és a tárgyalások pedig találhatnak-e valamilyen kielégítő megoldást. Köszönöm, David. Köszönöm. Én is örülök, hogy itt van a miniszter. És tudom, hogy haladunk az Ausztráliával és Új-Zélanddal folytatott tárgyalásokban. Fjellner úr, három rövid kérdésem lenne. Daniel ellentétben arra kérdeznék rá, hogy mik azok az offenzív témák, amelyeket Új-Zéland képvisel. Tehát a mezőgazdaság, igen, azt tudjuk. Ez itt nagyon nehéz tehát viszont nagyon jó a piacra jutás kölcsönösen. Tehát új-Zéland mit gondol, miben profitálhat? Tehát itt mi Új-Zéland számára az offenzív téma. A másik kérdésem, és a miniszter tudja, hogy az Európai Unióban most már ellentmondásos határ ügyek vannak, ezek, tehát a befektetők, a befektetők védelme, illetve a befektetők vitás rendezése, tehát ez Új-Zélandban is problémát jelent? És figyelembe veszik ezeket a tárgyalások során? Tehát sok kérdésem van, de most itt inkább abba hagyom. Takkula úr? Thanks, Köszönöm, elnök úr. Én is örülök, hogy látom a minisztereket. új zelandból Ausztráliából nagyon jó kérdéseket tettek fel a kollégáim de én is szerettem volna valamit hozzáfűzni, mivel eh, nagyon lényeges, hogy úgy jelentős az Európai Unió tárgyal, hiszen ugyanazokat az értékeket osztjuk, ez pedig nagyon fontos. És a kereskedelemben pedig mindig nagyon fontosak az értékek, tehát a demokrácia, emberi jogok. Természetesen szeretnék rákérdezni, hogy mi a legnagyobb képviselt érték itt Új-Zéland számára. Most tehát tárgyalunk, és ötleg van valami a zsebében, egy pár kártya, nyilván nem az összes kártyát kérjük, hogy mutassa be. Én is arra kérdeznék rá, hogy mik a legoffenzívabb és defenzívebb pontok a tárgyalások során ön számára. Azt van Knight, azt mondja. Én is üdvözlöm, hogy itt van, és üdvözlöm, hogy eszmecsere zajlik. Van egy kérdésem Lee Makiyama úrhoz. Az a helyzet, hogy már különféle megállapodások léteznek, különféle tárgyalási fázisok vannak. Vannak kapacitások, hogy most ezeket a tárgyalásokat megfelelő energiával folytassuk le, és nagyon sok megállapodást szeretnénk most gyakorlatba ültetni, és ahogy Kaspari úr mondta, Pessonen úrtól kérdezte, felmerül a kérdés, hogy mondjuk elárasztana minket sok kivi, amikor elindul a kivi szezon Új-Zélandon. Tehát hogyan, hogyan lehet azt elérni, hogy ne öntsenek el a termékek? Emlékezzünk a bizottsághoz intézett kérdésekre is, hiszen mindkét vita után a bizottsághoz is intézünk majd kérdéseket. Piero? Uh, thank you, Chairman. Uh... Köszönöm. Köszönöm én is vendégeinknek. A prezentációt két kérdésem van az új-zélandi kereskedelmi miniszterhez. Az első a TPP-re vonatkozik. Természetesen nagyon átfogó tárgyalásokat folytatunk. A tárgyalások előmozdíthatnák a jobb megoldások azonosítását, Ezen kívül az Új-Zéland-EU közötti tárgyalás nagyon TPP-nek tűnik. David Martin is feltett már egy kérdést. A befektetők kapcsolatos vitarendezés. Tehát itt biztos vita várható, hát eléggé erős vita van a TTIP esetében is erről. Tudjuk, hogy a TPP-knél nagy szerepet játszik a befektetői vitarendezés kérdése. Nem tudom, hogy Új-Zéland esetében valamilyen alternatív megoldáson gondolkoznak? Vagy a régi befektető védelem a legjobb módszer? Like to point out. Köszönöm, először is szeretném jelezni, a Nagy-Britániának van kereskedelmi megállapodása Új-Zélanddal, és 73 és 75 között kötöttük ezt, és 40 év elteltével egy EU-Új-Zéland kereskedelmi megállapodásra épp, hogy csak tárgyalunk. Ahogy mondtam korábban, egy dolog tárgyalni a megállapodásokkal, és másik dolog lezárni azokat. Meg szeretném kérdezni, kérdezni itt az urakat, nem akarok semmit akadékoskodni, csak a három legfontosabb exportőr az Európai Unióba, Kína, Oroszország, Egyesült Államok, ezeknek az országoknak nincs kereskedelmi megállapodása az EU-val. Itt a szakbizottságban, most nem azt mondom, hogy az összes időnket, de nagyon sok időt töltünk a kereskedelmi megállapodások témájával, állandóan kereskedelmi megállapodás, kereskedelmi megállapodás, mindig ez a téma. Kérdésem az, hogy mi a valós különbség egy EU-Új-Zéland kereskedelmi megállapodás, milyen változást fog hozni továbbá? Új-Zéland és Kína között van kereskedelmi megállapodás. Akkor a másik kérdésem, milyen különbséget mutat föl az új-zéland-kínai kereskedelmi megállapodás, és ezen az alapon elnézést mondja az előadó, újra fogalmazok, mennyiségileg mit becsülnek egy megfelelő Új-Zéland EU kereskedelmi megállapodástól. Köszönöm, Emma. Elnézést. A meghallgatás elején nem tudtam itt lenni. Szeretném üdvözölni azt a tényt, hogy tárgyalunk arról a lehetőségről, hogy Új-Zélandal, Ausztráliával kereskedelmi megállapodási tárgyalásokat kezdjünk. Nagyon sok a közös értékünk ezekkel az országokkal, és nagyon is itt az ideje, hogy asztalhoz ülünk velük, főleg arra gondolva, hogy milyen világot élünk most. A kérdésem az lenne, mik a közös céljaink, mit érhetünk el, mik azok a közös fenyegetettségek, amikkel szemben közösen fel tudunk lépni hogyan lehet gyorsan előrelépést elérni a tárgyalások során? És egy egész más kérdésem is lenne. A kommunikáció, illetve ahogy próbáljuk kommunikálni a kereskedelmünket, a kereskedelm mindenki elvünket, mindenki számára elvünket, hogyan lehet itt a kommunikációt irányítani, és pontosan mit jelent ez az embereknek, a napi életben milyen hatása lesz az ilyen megállapodásoknak. Itt az EU-ban sok a problémánk azzal, hogy a kereskedelem előnyeit, a szabad kereskedelem előnyeit, a szabad piacra jutás előnyeit hogyan kommunikáljuk az embereknek. Lehet, hogy az Európai Unión kívül ez másképp működik, és meg kéne vizsgálnunk, hogy hogyan. Elnök, köszönöm. Megadom a szót a szakértőknek. Mindenki négy percet kap, hogy választ adjon a kérdésekre. Miniszter úr, a szó négy perc, hogy ennyi kérdése választ adjak? Hát akkor nagyon sokuk csalódott lesz, mert csak néhány érdekes kérdéssel tudok foglalkozni. A fölmerült témákkal kapcsolatban mennyire hatékony a folyamat, mennyi ideig fog tartani. A lehető leggyorsabb lesz. Bármilyen sebességre mi hajlandok vagyunk, ami megfelel EU-nak. Ez nem probléma. A probléma az, hogy 28 tagállam komplex keretet biztosít. A gondolkodási folyamat, ami most elindult, de mi nagyon gyorsan előre tudunk lépni. Ehhez kapcsolódó kérdés volt a bizottság tárgyalási forrásai. Itt az európai parlamenti képviselőket biztosíthatom arról, hogy mi extenzível tárgyalunk erről a legmagasabb szinten is, és tudom, hogy nincs így ezen a szinten probléma. A hatékonysága a tárgyalási folyamatnak erre a kérdésre térnék vissza. Személy szerint az a benyomásom, hogy nagyon gyorsan tudjuk a tárgyalásokat lefolytatni. És sok más megjegyzéshez is kapcsolódik mindez. Új-Zéland miért akarja mm, a, tárgyalni ezt a megállapodást. Teljesen őszinte leszek először is. Nagyon fontos piac számunkra. Mm, sokkal fontosabb, mint történelmileg volt. Új-Zéland gazdaságilag gyakorlatilag egy offshore gazdasága volt az Egyesült Királyságnak, és amikor az Egyesült Királyság csatlakozott a szél és acél közösséghez, akkor 60%-a változott a mi exportunk, úgyhogy növekedett, úgyhogy miért érdekel minket Európa, miért nem kereskedünk inkább a feltörekvő gazdaságokkal. A válaszom az, hogy a diversifikáció rendkívül sikeres volt nálunk, a kínai FTA rendkívül jól működik, és a vállalásaink, amiről én 20 évvel ezelőtt tárgyaltam, mint az új-zélandi fő tárgyaló, például a juhús tekintetében 227 ezer tonna volt a kvóta, és Kína miatt nem tudtuk teljesíteni tehát két irányból is meg lehet vizsgálni ezt a kérdést. Itt nem tárgyalási nehézségekről van szó. Még a juhús esetében sem gondolom úgy, hogy bármiről tárgyalni kellene. Tejtermékek. Itt néhány témát, sajtot, egyebeket le kell zárnunk, de az európai sajtpiac 4 millió tonnás, ezt fejből tudom, és mi ezt nem úgy gondoljuk, hogy ez egy nagy ömlesztett árupiac. A érdekünk az, hogy jelenlegi vagy potenciális diszkrimináció ne érvényesülhessen. Az Európai Unió kedvezményes kereskedelmi megállapodási hálózata miatt azt szeretnénk, hogy hasonló szabályok érvényesüljenek ránk, és más témákra is átérek. Az IST nagyon ér- sérülékeny, érzékeny kérdés politikailag rendkívül fontos téma ez hazámban, és a, amit mi Ausztráliát 12 ezer mérföld választ el minket eh, Ausztráliától, de mi ezt csak a túlpartnak nevezzük. A nagyon átfokó eh, védzaradékról tárgyalunk ezen, ebben a témában, és úgy gondolom, hogy eh, lelassítjuk a piacot. De szeretném elmondani a képviselőknek a következőt. Az ISTS megközelítése rendkívül fontos számunkra. Úgy gondolom, hogy van néhány nagyon érdekes gondolat ebben, és hogyha az Európai Uniónak szándéka az, hogy új témákon gondolkozni ezen a területen, akkor mi erre készen állunk. A földrajzi jelzéseken kapcsolatban fontos ez. Bármi, amit mondtak a szakértők, a barátok, mi nekünk minden megfelel ebben a témában, megnézzük, hogy mit tudunk tenni majd a végső megállapodás tekintetében. Új-Zéland sok ország számára, sok ember számára az utolsó lépés a Földön. A leginkább izolált ország a világon. Ezért viszont nagyon sok olyan fertőző betegség nem létezik nálunk, ami sok országot sújt a világban. Ezért az SPS-t tudományosan meg tudjuk közelíteni. Nagyon magasan szofisztikált megállapodás érvényes már ezen a területen, de a tárgyalások során meg tudjuk ezt a témát vizsgálni a földrajzi jelölzések tekintetében új-Zéland véleménye változott. Nagyon ellenálltunk a földrajzi jelzések témájában. Én személy szerint nem értettem ezzel egyet az ellenállással, mert úgy gondoltam, hogy a szellemi tulajdonjogi kérdések teljesen legitimek, és én megértettem. Persze egy koncepciót sem kell úgy nyomatni, hogy túl merev legyen a helyzet, de új szabályokat vezettünk be mi is, egy regisztert alakítottunk ki a borok földrajzi jelzésére, és már készen állunk arra, hogy leüljünk a tárgyalóasztalhoz az európai partnerekkel. Nem tudok minden kérdésre választ adni, mert föltettek a tagok, de talán a legfontosabb dolog az, ez nem olyan nehéz, csak rendbe kell tennünk, és úgy gondolom, hogy ezt nagyon hatékonyan meg tudjuk tenni. Köszönöm. Köszönöm szépen megadom a szót Liednek Jemának, és talán azt kérem tőle, hogy ejtsen egy szót a 2014-es megbeszélésre. Nem tudom, hogy pont mire utal elnök úr, de a kérdésekre mindenképpen válaszolok. Az első témakörben, hogy ö, ö, én makacs pessimista vagyok, én általában igazolva látom pessimizmusomat, amikor az európai kereskedelemről van szó. Új-Zéland és Ausztrália esetében a megvalósíthatóság költsége magas. Ami az időtervet illeti, főleg Új-Zéland esetében, nem feltétlenül az a jó megoldás, hogy gyorsan és esetleg rosszul tárgyalunk, hanem az a titka a dolognak, és ezt az új tárgyalók tudják, hogy ne két előre írt forgatókönyv alapján tárgyaljunk, hanem hagyjuk a saját templátunkat átírni. Tehát nem az idő számít, hanem az, hogy hogyan tárgyalunk. És hogy egyáltalán megéri-e tárgyalni, rászánni az időt. Nos, hát ez a prioritások kérdése. Úgy tűnik, hogy Európa egyes gazdaságai a világ legexportfüggőbb gazdaságai, még Franciaország is exportfüggőbb, mint Kína. Tehát, ha kereskedelmi tárgyalásokat folytatunk, akkor tudni kell a kiindulási pontokat. És végül is mindkét fél a lakosai jelenlegi jóléti színvonalát akarja megőrizni. Ha az exportorientált gazdaság, mint az önöké és meg a miénk is az, ebben találnak közös nevezőt, akkor jó. Az utolsó kérdés egy kicsit az elektromos autóra emlékeztetett és akkor most visszatérnék a TTIP megállapodásokra, vagy tárgyalásokra. Van egy ismerősöm, aki ott van. Sokan azt mondták, hogy ebből nem lesz semmi, amikor leültünk tárgyalni az amerikaiakkal, de a TTIP sem ad mindenre megoldást. Összejött, megállapodtunk, de gyakorlatilag egy már több évtizede fennálló státuszkóra nyomta rá a pesétet. Még az USA is tudja, hogy nem feltétlenül a transatlanti kapcsolat az egyetlen lehetséges kapcsolat. Itt a politikai prioritások érvényesültek, mindkét fél fejében az ö, járt, hogy a TTIP nélkül ö, az új zélandnak nincsen világpiaci jelentősége, az usa ott van a TPP, és ö, inkább azt kell megnézni, hogy mekkora a GDP növekedés, amely ehhez a kereskedelemhez kapcsolódik, és ha 1-2 százaléknál ez több, akkor megéri erről tárgyalni, ha nem, akkor meg kell maradni nekünk a csendes óceáni kétoldalú kapcsolatrendszernél. Ugye a piac feltöltése Ázsiában, Új-Zélandon elsősorban a csendes utcáni térségből történik. A US TPP-nek talán az a eltérő vonala ettől, hogy az USA nem akar feltétlenül mm, mezőgazdasági termékeket exportálni Új-Zélandra. Új-Zéland eh, ugye mezőgazdaságinak mondott gazdaság, de termőterületünk eh, termőterülete szinte az észtországival azonos eh, méretű. Az európai piacot jelentősen támogatják az államok. Az ázsiai csendes óceáni térségben akkor ezt ne róják föl nekünk. Legfeljebb az lehet az oka a nyitásnak, hogy esetleg diverzifikálni akarnak. A liberális gazdaságok felé nyitott az ország, az Egyesült Királyság szabadkereskedelmi megalapodásáról is ezt hallottuk, hogy ez motiválta azt, nagyon is előfordulhat, hogy egy ilyen szabadkereskedelmi megállapodás kifejezetten árt az ausztrál vagy új-zélandi piacnak. Ami a szezonalitást illeti, tudom, hogy a kivi szólva az olasz és francia termesztők próbálnak Új-Zélandon megtelepedni, hogy a szezonalitást ezzel kiiktassák. Ez önmagában szerintem nem korlátozó tényező. Inkább az a kérdés, hogy ami el is hangzott, hogy a szabályozás révén történő védelem és a termék normák megfelelnek-e egymásnak a két fél esetében. Ausztrália, Új-Zéland a saját CIR e nevű piaca által meghatározott. Ez egyetlen olyan szabadkereskedelmi megalapodás, amely túlmutat a saját belső piacunkon. Tehát nálunk ezért más a szabályozási környezet, ezért kell az FT-ket teljesen más szempontból vizsgálni. Ami pedig az Európai Bizottság fenntartásait illeti, This I think we can support totally. Thanks. Teljes mértékben tudjuk támogatni. Hiszen úr, köszönöm szépen. Itt támogatom az előttem felszólót. A jelen mezőgazdasági támogatások szerkezetétől függetlenül szerintem minden termelő egyre inkább függ a piacról, tehát egyre több a konkurens, és egyre jobban kell keresni a fogyasztók kegyét. 15%-kal csökkentettük a mezőgazdasági támogatásokat, és ez is egy nagyon fontos dolog, amikor a kereskedelemről beszélünk. Hogyha a nagy holisztikus képről beszélünk, amelyet itt néhányan említettük, akkor szeretnék aláhúzni azt a tényt, hogy az európai termelők támogatják, a WTO-t támogatják a bilaterális, multilaterális kereskedelmi megállapodásokat. de szeretnénk kihangsúlyozni, hogy nagyon fontos az, hogy minden legyen konzisztens, és a piacra jutás a legfontosabb célkitűzés. Azonban van néhány aggály, főleg amikor a szezonalitásról van szó. Tehát amikor itt egy szűk megközelítésről beszélünk, Például a juhús nagyon jó példa az európai szezonalitásra, hiszen a szezonalitás Európában a piac egyik motorja volt, tehát Európában a juhús fogyasztásnak megvan a szezona, és ezen a hosszú távú egyensúly most megszakadt, és viszonylag kisebb volumeneket exportál Európa. Nagyon fontos az, hogy megnézzük az árszinteket. Új-Zélandból, Ausztráliából viszonylag kis volumenek érkeztek, azonban ezek eh, megszakították az európai juhús piacokat, ez pedig nagyon sok gazdasági problémát jelentett a termelőknek, akik függenek a juhús eladásától. Ez például egy nagyon jó példa itt egy gyakorlati elemre. És például Finnország pedig nem egy tipikusan juhtermelő ország, és igazából nincsen juhús termelés. De a 90-es évek óta, és mindig szeretem említeni ezt a példát, azt látjuk, hogy a fogyasztói preferenciákkal nem mindig függ össze az, ahogy tárgyalnak. Finnországban a kereskedelem miatt, most nem, nem, nem bántam itt az, importárok, az importőröket, de nagyon jó példa, hogy egy piacot szétromboltak például Finnországban egyetlen egy kereskedelmi megállapodással. A fogyasztók úgy érezték, hogy nem azt, kapnak, nem azt kapják, amit szeretnének, és itt egy marginális szektoron belül azért mégiscsak zuhanás volt. A tejtermékek a másik téma, üzleti érdekünk a fontérával való együttműködés. A fontéra itt van Európában, beruház Európában, európai munkahelyek függenek a fontérától, tehát a közös fellépés indokolt. De itt egy jellemzőt kiemelnék a tejtermékpiacon. Ez az, hogy az európai tejtermelés viszonylag stabil. Eléggé nagy mennyiségű tejet termelünk Európában, friss tejet, ezt elosztjuk a fogyasztók között. Tehát ez nem az új-zélandi tejipar mintája. Tehát ott általában porosítják, tejport csinálnak, és ennek a hatása pedig ismét nagyobb lenne, mint a volumen. Az új-zélandi volumen tejtermékek tekintetében mondjuk úgy 10-12 millió tonna évente, tehát ennyi nyers tej, Európai Unióban 116 millió tonnát termelnek tehát 160 millió tonna a tejtermelés. Tehát itt igazából a volumenek sem akkorák, hogy kockázatot képviseljenek. De itt ismét a szezonok szédilálásáról van szó, és a nyomás, a gyakorlásról. Főleg most, amikor szeretnénk a tejipart átalakítani. Ez egy nagyon, érdeke, nagyon érzékeny téma Európában, a 28 tagállamban. Tehát az én üzenetem az önök irányába az, hogy vegyék figyelembe ezen e, piaci szegmensek érzékenységét, hogy hogyan tudja az európai árszintet befolyásolni. Köszönöm szépen! Most pedig átugrunk Ausztráliára de először is szeretném átadni Justin vonnak a szót, aki kereskedelmi államtitkár helyettes 8 percek szót kap. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm a lehetőséget, hogy szólhatok az Intaszakbizottság előtt. Az Ausztrál miniszterelnök és az Európai Bizottság elnöke az Európai Tanács elnökével együtt november 15-én nyilatkozatot tettek és hangsúlyozták, hogy elkötelezettek a szabadkereskedelmi tárgyalások lefolytatása mellett. Tehát érdekeltek vagyunk az Európai Parlamenttel is folytatni a tárgyalásokat. A bilaterális szabadkereskedelmi egyezmények nagyon jó eszköznek bizonyultak abban, hogy előmozdítsuk az áruk, szolgáltatások, befektetések szabad mozgását, de vonatkozik ez más területekre is, mint például kutatásfejlesztésre. Nagyon fontos például a digitális gazdaság, a kutatás, innováció. Az FTA Ausztrália és Európa között nem jelenti az együttműködés kezdetét. Nagyon sok területen együttműködtünk már, és több multilaterális kereskedelmi megalapodásunk van. Tehát gondoljunk itt például a WTO tárgyalásokra. A plurilaterális arénában számos kezdeményezés képviselünk együtt, tehát a kereskedelmi szolgáltatásokról való, a TISZA tárgyalások, ezen kívül itt van a technológia, technológia transfer megalapodás. Az elmúlt két évben az Ausztrál kormányzat aktívan tárgyalt a szabadkereskedelmi megalapodás érdekében, amely új lehetőségeket jelentene, és új integrációs jelentősége van ázsiai csendes óceáni térségben. Tavaly három észak-ázsiai országgal, Kínával, Japánnal és a Koreai Köztársasággal kötöttünk megállapodásokat. Ezt a már meglévő szabadkereskedelmi megállapodás mellett van, de ez megvan Csillével, Új-Zéland, az Egyesült Államokkal, Malajziával, Szingapurral, Indiával is tárgyalásokat folytatunk, bilaterális kereskedelmi megállapodásról zajlanak a tárgyalásokkal a helyi gazdasági partnerségről, és 2016-ban szeretnék ezt lezárni. Bilaterális tárgyalásokat folytatunk Indonéziával is. Ezen megállapodások révén, segítségével nagyon jó struktúra alakult ki a technológiai összekötetések és a beruházások érdekében egy ausztrál EU szabadkereskedelmi megállapodás erősíteni a már meglévő erős szálakat. Hiszen Ausztrália az Európai Unió 15. legnagyobb árufelvevője, a 7. legnagyobb szolgáltatás felvevője. Az Eurostat számokban is látjuk, hogy Európa is fogadó az ausztrál termék számára, mint például az orvosi technológia a közvetlen külföldi beruházások is jelen vannak, kölcsönösen az országaink, illetve a térségeinkben. Elnök úr, most a szabadkereskedési megállapodás lényegére térnék át. Nagyon fontos az, hogy átfogó, működő egyezmények jöjjenek létre, ahol megfelelő befektetési környezet van, és ahol eh, a globális piacon is meg tudunk maradni. Nagyon fontos a kereskedelem kétoldalú működése, és nagyon fontos a diszkriminatórikus intézkedések megszüntetése. Vannak olyan területek, ahol például magasfokú védelem van. Úgy gondolom, hogy egy eh, bilaterális szabadkereskedelmi megállapodás a mezőgazdasági termékek területén kölcsönös előnyökkel jár majd. Szeretném aláhúzni ennek a multilaterális kihatását. 2,5 milliárd eurós EU exportok vannak, és egy kicsit fordít, van 2 milliárd euró a másik irányban. A mezőgazdasági termékek jelentik majd az akadályokat. A szolgáltatások tekintetében Ausztrália a legátfogóbb liberalizációt szorgalmazza. Megpróbáljuk minimalizálni számos ágazat számára az akadályokat. Ezen kívül szeretnék az átláthatóságot is javítani. A preferenciáink tekintetében van egy negatív listánk, a szabadkereskedelmi megállapodások pedig eh, például a képesítések elismerését is jelentenék. A befektetés tekintetében Ausztrália régóta befektető barát politikát folytat, az Európai Unió nagy befektetőnek számít Ausztráliában. A szabadkereskedelmi megállapodás megpróbálnak könnyíteni a befektetni szándékozók helyzetén. Szeretnénk megfelelő védelmet és biztonságot nyújtani a befektetőknek. De szeretnénk a kormány képességét is megerősíteni, hogy a lakosság érdekében szabályozza a külföldi befektetéseket. Esetről esetre kell megvizsgálni majd a befektetéseket. Ez nagyon fontos abban a tekintetben, hogy kölcsönös előnyökre tegyünk szert. És bevonjuk az ISDS-t, tehát a befektetői vitarendezést. Nagyon fontos például a környezetvédelmi és egészségügyi viszonylatban. Szeretnénk biztosítani a megfelelő üzleti klímát, elsősorban KKV-knek. Szeretnénk csökkenteni a bürokráciát. Már léteznek megfelelő mechanizmusok, Ide tartoznak például a tanúsítványok kölcsönös elismerése, és említeném a borkereskedelmet. Itt formális és informális tárgyalások is vannak az élelmiszerbiztonság területén. Nemzetközi normák betartása is természetesen része. A szellemi tulajdon védelmében elkötelezettek vagyunk a megfelelő védelemben. Véleményünk szerint nem lehet a szellemi jogokat egységesen leszabályozni. A mi megközelítésünk az, hogy legyen egyensúly a felhasználók, a művészek és a társadalmi érdekek között. Nagyon fontos ez a kiegyensúlyozott dolog, hiszen ezzel növelhetjük az átláthatóságot és a hatékonyságot is. Tudjuk, hogy az Európai Unió érdekelt a földrajzi jelölésben. A földrajzi jelölés már védett Ausztráliában, tehát az európai földrajzi jelölések. Ezen kívül más védjegyekkel, áruvédjegyekkel is lehet biztosítani a földrajzi jelölést. Nagyon sok európai jelölés szerepel Ausztráliában, tehát Ausztráliában bejegyzett márkák. Történelmileg eltérhetnek az álláspontjaink a földrajzi jelölésben, de mindenképpen érdekeltek vagyunk egy átfogó megoldásban. Közbeszerzés pillanatnyilag a VTO közbeszerzési tárgyalásaiban vállunk részt, és szeptember 16-án Genfben volt a legutolsó ilyen forduló. A digitális gazdaság növelése, a kereskedelmi, szabadkereskedelmi megállapodás ezen a téren is jó hatásokkal kecsegtet. Az Európai Unióval való tárgyalásaink során bizakodók vagyunk, hogy tovább tudjuk fejleszteni közös érdekeinket. Nagyon fontos az, hogy figyelembe vegyük az adatvédelmet is. Ennek úr végezetül pedig szeretném elmondani, hogy komplex tárgyalásokat folytatunk a szabadkereskedő megállapodások érdekében, és a jövőben nehezebb témák is, érzékeny témák is asztalra kerülhetnek, és itt várhatjuk az érintett csoportok ellenállását. De az a fontos, hogy párbeszédben maradjunk, és hogy tartsuk tiszteletben egymás érdekeit. Ausztrália tekintetében a bilaterális szabadkereskedelmi egyezménynek eljött az ideje, és ez mindkét fél számára biztosíthatja a megfelelő előnyöket. Tehát folytatjuk a nyílt eszmecserét az e- Európai Parlament tagjából is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Linekája a szó az itaktól. Ő foglalkozik ezekkel a kereskedelmi kérdésekkel. Köszönöm szépen, jó estét kívánok mindenkinek. Ebben a korábbi, korai fázisban gyakorlatilag csak általános elvekről tudok beszámolni. Bemutatom, hogy mi áll előttünk, annak alapján, hogy más kereskedelmi tárgyalásokban mit látunk, nem csak az EU részéről, hanem a TTP szintjén is Egyeteművé kell tenni azt is, hogy kapcsolatban állunk az ausztráliai és új-zélandi kollégákkal. Meg kell, hogy mondjam, hogy ők is, és mi is úgy gondoljuk, hogy nem, akarja, nem akarjuk a mi kereskedelmi kapcsolatunkban megismételni a TTIP-et. A bizottság kereskedelmi mindenki számára megközelítést ígért. Mi ezt szeretnénk a gyakorlatra lefordítani. Számunkra ez azt jelenti, hogy a szociális aggályokat érvényesíteni kell az e megállapodásban, és nem szabad megengedni, hogy gyenge legyen a munkaerővel kapcsolatos fejezet. A civil társadalomnak fontos szerepe van a minden megállapodás intézményi mechanizmusában. Kérem én is a következő tárgyalásokon az átláthatóságot. Az EU fontos üdvözlendő lépést tett a TTIP témájában. Mi azt kérjük, hogy legalább azonos szintű legyen a nyitottság az Ausztráliával és Új-Zélandal folytatott tárgyalások során, és más partnerekkel is, mint például Japán. Az EU vezető szerepet játszik már a fenntartható fejlődési fejezet tekintetében a kereskedelmi és befektetési megállapodásokban. Környezeti és munkaerő kérdéseket fed le ez a fejezet ratifikációra van szükség és teljes mértékű végrehajtásra az ILO egyezmény tekintetében minden partner részéről. A legfontosabb egyezmények, de sok más egyezmény, például a foglalkoztatás, egészségügy kérdés, biztonság, a munkahelyi biztonság kérdése témájában se Ausztrália, Ausztrália se az Új-Zéland nem írta alá a 138-as alapegyezmény, sőt a 78-as egyezmény sem jut alá a társulási szabadságról Új-Zéland. A munkajoggal kapcsolatban az számunkra fontos elf, hogy az ILO elvektől nem lehet eltérni, és a tárgyalások megkezdése előtt kell kezelni ezeket a kérdéseket. Mi azt mondanánk, hogy a tapasztalatunk az, hogy a fenntartható fejlődési fejezet bevétele a megállapodásban sok lehetőséget biztosít, de ezeket nem teljes mértékben használtuk ki. Ezért fontos a munkaerő, az emberi jogi kérdésekkel való foglalkozás. Korea esetében például tudjuk, hogy folyamatosan megszegik ezeket a jogokat. Más kontextusban Guatemala föld esetén is érvényes ez. És minden egyes alkalommal, hogyha nincs gazdasági, anyagi következménye annak, hogy megszegik a munkaerő jogokat, akkor ez sérti az érdekeinket. Ezért számunkra fontos a végrehajtási mechanizmus, amely le kell, hogy fedje az összes szabályszegést, akár kereskedelmi, akár más megállapodásra van és ez minden fél számára érvényes kell, hogy legyen. Fontos kérdés a hogy olyan, vannak olyan nemzetközi eszközök, például az OECD multilaterális együttműködési szabályai, vagy pedig az emberi jogi szabályok, ezeket kell referenciaként használni. A bizottság véleményünk szerint ezeket az eszközöket nem megfelelően értelmezi. A TTIP javaslatban a CSR önkéntesként jelölik meg, pedig a vállalkozásoknak teljesíteniük kell az emberi jogi kérdésekben az értéklánc mentén az összes előírást. Részleges tárgyalást kell folytatni a vitarendezési témákról is, és üdvözlöm Új-Zéland és Ausztrália részéről is azt a kijelentést, hogy ők nem, nem fontos számukra a hagyományos vitarendezési megoldás, hanem nyíltan, nyitottan állnak hozzá ez a kérdéshez, és készen állnak arra, hogy új megközelítést alkalmazzanak a témában. Ahogy az Intel szakbizottság képviselői nagyon jól tudják, az európai szakszervezetek nagyon ellenállnak, nem fogadják el az ISDS intézkedéseket, mert ezek szükségtelenek, és a teljes multilaterális együttműködést olyan keretek közé helyezik, amelyek nem megvalósíthatók hazai szinten és ezért kizárják a szakszervezeteket, ráadásul drágák is, és nem korrektek. Viszont az új vitarendezési rendszer néhány aggályt eloszlat, ugyanakkor még diszkriminációt alkalmaz a hazai és a külföldi befektetők között. A, ugyanakkor a tértip modell az abszolút elfogadhatatlan számunkra. Ugyanakkor értjük, értjük azt is, hogy a dohány kérdésekkel is foglalkozni kell, és ezért fontos, hogy részletesen megtárgyaljuk ezeket a kérdéseket. Számunkra bármilyen kívás, ami a jogalkotási feladatot érinti, illetve olyan társaságok bevétele a megállapodásokra, amelyek nem teljesítenek a szociális témákban, vagy akár adófizetés témában nem teljesítik a kötelezettségüket, nem képezhetik a megállapodás tárgyát, részesei nem lehetnek annak a szociális és a környezeti aspektusokat is mindenképpen figyelembe kell venni. Az ILO 48-as egyezményének a tiszteletben tartása a közbeszerzés témájában minden megállapodásban referenciáként kell, hogy szerepeljen. A közérdeket tiszteletben kell tartani, illetve a prudens eljárás elvét is. a egészségügyi és az alacsony álszinten biztosított gyógyszerekre kapcsolatos elvek, a szociális illetve társadalombiztosítási rendszereket nem sértheti a piacnyitás. Vannak kollektív preferenciáink, de vannak bürokratikus problémák is. Maga a szabályozás önmagában technikai kérdés, demokratikus ellenőrzés alatt kell, hogy működjön mindez. És ahogy a szerződésekben ez szerepel, a trudenség elvét is tiszteletben kell tartani. Az akadályokat el kell, hogy mozdítsuk, amikor például párhuzamos eljárások folynak. Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy a standardokat mindenképpen teljesíteni kell, és ezért várjuk azt, hogy minden megállapodásban szerepeljen egy egyre vonatkozó záradék. A szociális partnereknek minden intézményi mechanizmusnak részesek kell, hogy legyenek. Természetesen sok más témáról is kell majd tárgyalni részletesen a következő tárgyalási fordulók során. Az itták számára fontos, hogy a nyílt tárgyalásokon részt vehessen a jövőben is. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen, és köszönöm, hogy betartotta a felszólási időt. Pascal az Európai Szolgálatok részéről a szakértőnk. Köszönöm, elnök úr, tisztelt Miniszter urak, excellenciás urak, köszönöm a meghívást. Azért köszönöm a meghívást, mert ez az egész megállapodás nem csak a mezőgazdaságról szól, hanem a szolgáltatásokról. Az EU GDP-je 75%-át adja a szolgáltatások szférája, és Ausztráliában is 67% körül ez az érték. Tehát ne csak a mezőgazdaságról beszéljünk. Az EU jelenleg is már jelentős szolgáltatás exportőr nálunk, 11 milliárd, millió, milliárd euró ennek a volumene, és ez jóval több, mint a mezőgazdasági exporté. Az is fontos, hogy az Európai Unió exportja Ausztráliába és Új-Zélandra irányuló exportja 41%-a 41%-ában szolgáltatás jellegű, és ez az átlagnál jóval magasabb, máshol csak 25% szokott lenni a szolgáltatások aránya. Egy további sajátosság az, hogy az EU jelentős közvetlen befektető, több mint 122 milliárd eurós a tőkeállamony, és ez nem bánjuk, ha még nagyobb lesz. Ami a foglalkoztatást illeti, meglepő módon, noha a szolgáltatások 69%-át teszi ki a GDP-nek, a foglalkoztatottak 82%-a a szolgáltatási ágazatban dolgozik. Tehát ezért az Európai Szolgáltatások Szervezete nagyon támogatja a tárgyalásokat. Amíg Lasszó miniszter úr is mondta, pont azért, hogy az anomáliákat kiegyengessük. Meglepő, hogy az Ausztrália és Új-Zéland még nem állapodott meg az Európai Unióval. Az egyik legfontosabb érv, amit, nem ezen, amit hangsúlyozni kell, ez a két ország hasonló módon gondolkodik, mint az EU. OECD tagállamok a jogállamiság oldalán vannak, részt vesznek a TTIP tárgyalásokon, és végül is nyitottak a globális állami támogatásokról szóló egyezményhez. Tehát e, ez a két országot kiváló jelölté teszi a szorosabb együttműködésre. Nos, mit várunk a dologtól? Az ESF azért támogatja ezt a megalapodást, mert azt reméli, hogy mély és átfogó lesz. Szeretnénk egy GATS plusz típusú megállapodást, vagyis ugye tudjuk, hogy jelenleg a GATS egyezmény adja az alapot a partnerségünkben. Ezt mi TISA plusz mintájára megteremthetnénk ezt egy Gat plusz módon. Ha a TISA a legjobb FTA, akkor akár egy TPP plusz is lehetséges lesz, és Szerintem ezen megállapodások kapcsán nem aknáztuk ki ezek teljes potenciáját, sőt, egy GPA plus irányába is elmehet, erről sem volt még szó. A korábbi megalapodásunk Kanadával arra mutat, hogy inkább érdemes a küszöböket alacsonyabban meghúzni. Nálunk nem kormány támogatásról, hanem köztámogatásról beszélünk. Miért? Mert nálunk nagyon sok intézmény van önkormányzat és nem kormányzati tulajdonban. A legtöbb szolgáltatás ezeken a szinteken valósul meg, az oktatás, a képzés, a kórházi ellátás. Hogy hogyan tárgyaljunk, hogyan folytassuk a tárgyalásokat, e tekintetben egyetértek főtitkár helyettes úr, legyen egy negatív listánk. Ez a két ország fejlett ország, és ahogy Kanadával és Japánnal is így járunk el, legjobb a negatív listákkal kezdeni, és legalább a leg, legjobb FTA és a legjobb GATT szintjét el kell érni, de akár ennél tovább is lehetne menni. A jelenlegi szabályozási szint mellett. Szeretnénk egy nyitottabb szabályozási környezetet. Néhány példával is élnék, hogy hol, mely területeken szeretnénk előrelépni horizontális értelemben. Ha a szolgáltatásokról beszélünk, akkor mindig ugye a határokon átnyúló szolgáltatásokról beszélünk nyilván, és ehhez viszont határokon átnyúló adatfolyamra is szükség van, Elnök úr, nincs kereskedelem határokon átnyúló adatáramlás nélkül. Még termék, áru kereskedelem sincs, nem hogy szolgáltatás terület. Mindig két számítógép van a, a vonal két végén. Ez különösen igaz a szolgáltatások kereskedelmére, ehhez azonban meg kell határozni, hogy melyek azok a helyi szolgáltatásokat, amelyeket nem bántunk, és melyek azok, amelyekkel érdemes foglalkozni. Az adatvédelem az egy teljesen más fejezet, azzal is foglalkozni kell, de nem szabad, hogy ide befolyjon, mint szempont. Nagyon fontos példa, értékű dolog a kereskedelmi megállapodásokban, amikor a szolgáltatásokról beszélünk, és bármely dolog kereskedelmére, mezőgazdasági termékekre is egyébként érvényes, nem csak a szolgáltatásokra, ipariakra is. Az, a, az emberek ideiglenes mozgása a szolgáltatóknak, de nem csak a szolgáltatóknak, hanem a mérnököknek, szakembereknek a mobilitása. Tehát ha, ha például egy karbantartási szerződést kell kötni, akkor nagyon fontos, hogy könnyű, könnyen mozoghassanak a szakemberek. Ezért érdemes ezekkel a megállapodásokkal foglalkozni. És persze ez a kölcsönös elismerése egyes szakmai ágaknak is előfeltétele, hogy a jogászokat, a mérnököket, a lapkiadókat e- elismerjék, mint olyanokat mindkét világban. Ez egy hozzáadott érték lehetne. Ami az érintett szolgáltatási ágazatokat illeti, Nyilván további részleteket kéne feltárni a TPP által feltárt lehetőségekből, de a disztribúciós szolgáltatások, a, a jogi és adóügyi szolgáltatások, vagy pénzügyi tanácsadó szolgáltatások nyilván felmerülnek. Kicsit kiábrándító volt Ausztrália ajánlata a kiskereskedelmi bankolás területén, ezt szerintem ki kéne bővíteni, és a tpp belül eddig még nem nagyon volt szó a közlekedésről, a tengeri közlekedésről, ezekkel kapcsolatos szolgáltatásokról. Utolsó mondatom következik. Nyilván mi bevennénk a szövegbe a beruházás védelmet, itt a bizottsági javaslattal egyet nem tudjunk teljesen egyetérteni. Szerintünk ez a javaslat a jelenleginél is gyengébb védelmet adna, mert más elveken áll protekcionista. Viszont a szabályozás együttműködésben nagyon sok fantáziát látunk, ezt az amerikaiakkal már teszteltük, és a hasonló gondolkodású kultúrákkal, mint az amerikai új-zélandi, biztos, hogy ezen a területen el lehetne mozdulni. Köszönöm szépen. Hát- Köszönöm szépen. Fjellner úr. Köszönöm szépen. A befektetők védelméről érdekes lenne hallani. Hogy a TTIP előírások miért jók a befektetővédelemben? Ha jól értem, ez egy nagyon komoly kérdés volt, nagyon komoly probléma. És Ausztrália pedig úgy döntött, hogy érdekelné ezt, tehát engem érdekelne, hogy miért. Van egy kérdésem az ESSS képviselőhöz. Aggódnak számos ILO egyezménye alkalmazása tekintetében. Tehát van ezekben az országokban probléma? Tehát, hogy például az emberi jogokat tiszteletben tartják, tehát van gyülekezési szabadság, tehát a ratifikáció számít, vagy a valóságos helyzet, a realitás. Érdekes lenne hallani, hogy mit akarnak. Azt hallottuk, hogy mit nem akarnak, Hát itt a szervezeti részről hallottam. De az ESS-nek szerintem az az érdeke, hogy legyen megfelelő a munkahely, és hogy új munkahelyek szülessenek. Értem, hogy aggódik a harmonizáció miatt. És eh, hallottam a bürokráciáról. Szeretnék rákérdezni, hogyha nem tudunk leülni és megtárgyalni Ausztráliával és Új-Zélandal ilyen dolgokat, akkor mit tudunk sikeresen megtárgyalni itt bizonyos harmonizációk érdekében. Köszönöm. Kelly úr? Köszönöm szépen. Nagyon érdekes vita. Engem Ausztrália érdekel, hiszen közön volt az országhoz. Szeretném megkérdezni, hogy lehetséges lenne-e, illetve valószínű-e, hogy legyen Ausztráliával egy kereskedelmi megalapodásunk, és új nem. Tehát, hogyha csak az egyik országgal születik megalapodás, akkor az hogy néz neki? Ezen kívül hallottunk itt a befektetők vitarendezéséről. Tehát itt a nemzetközi vállalatok, illetve a nemzeti vállalatok közötti ellentmondásra van-e megoldás? Végezetül pedig pillanatnyilag eh, itt két számítógép beszélget egymással, vagy emberek? Elképzelhető, hogy túlságosan korlátozottak vagyunk itt az adatáramlás tekintetében Európában. David? Köszönöm szépen. Nagyon rövid leszek. Teljes mértékben egyetértünk az Európai Szakszereti Szövetséggel, hogy erős munkaerőpiaci védelemre van szükség, ILO normákra. Tehát Pascal nagyon eh, vehemensen szólalt fel itt a szolgáltatások importja tekintetében. Tehát jó lenne, hogyha itt erősebben figyelembe vennék a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet előírásait. Tudom, hogy eh, az időnk véges, de miben állapodhatunk meg eh, bilaterális megállapodásban a TISA területén? Hiszen az Európai Unió és Ausztrália is tagja a Tiszának. Tehát mit tudunk egy bilaterális megállapodással javítani, többet elérni? Az utolsó kérdésem pedig a befektetői viták rendezésében, de figyelünk, illetve megvizsgálják a bírósági rendszereket, hogy hol lehetne rendezni befektetői vitákat? Köszönöm, Dániel. Nagyon sok kérdést tettek már fel. Egy kérdésem lenne Kár asszonyhoz. Az átláthatóságra kérdeznék rá. Érdekelne Kár asszonytól, miután a bizottság a TTIP dokumentumok nagy részét most hozzáférhetővé tette a mandátumot, hogy milyen ajánlatokat tesz az Európai Bizottság. Hát vannak példák abban a tekintetben, hogy a bizottság felajánlott dolgokat, hogy miket szeretnének konkrétan tenni? Találhatunk a dokumentumokban dolgokat? hogy a parlament úgy megkéri a bizottságot, hogy nem mutasson be mindent, mert az átláthatóság jó dolog egy téren, de a kérdésem az, hogy nem tudom, hogy, hogy az információ szabadsága, átláthatósága jó, nem jó. Ausztrál feleségem volt, tehát van közöm az országhoz, és el tudom képzelni, hogy vannak ellentmondásos érdekek is Európa és Ausztrália között. Tehát sajnálatos módon a, a volt feleségemről van szó, tehát voltak véleménykülönbségek. I very much, I very much appreciate that, uh... Nagyon tetszik, hogy Ausztrália és Új-Zéland nem ugyanaz sőt, nagyon-nagyon más, és a gazdaságuk is nagyon más. Nem teljesen világos, hogy ezeket a dolgokat össze kell kötni, mármint a két szabadkereskedelmi megállapodást összekössük, vagy teljesen külön tartsuk. És hasonló kérdéseim vannak, mint a többieknek előttem. Tehát itt van, nem tudom, elment, itt van még ő excellenciája, nagykövet? Tehát a három top exportáló, Kína, Oroszország és az Egyesült Államok nem rendelkeznek kereskedelmi megállapodásra. Szükség van kereskedelmi megállapodásra? Tehát itt az SND, a zöldek is kifejezik az aggájaikat. Tehát muszáj kereskedelmi megállapodást kötni? Szeretném ezt a kérdést most itt bedobni. És érdekelne, hogy milyen üdvös hatásai vannak például az ausztrál-kínai megállapodásnak. Végezetül pedig, hogyha jól értem, Grosser és Clark úr is, Brian úr, nagyon sokat utazott, hogy itt legyen. Szerintem egy kicsit bizarr, hogy hogyan szervezték meg ezt az ülést. Tehát rengeteget ültek a repülőn. És nagyon sokat utaztak ide, megérte? Takkula úr. Köszönöm, elnök úr. Meghallgatom kollégáimat. Tálmond kollégát. Remélem jól mondom a nevét. A felszólás alapján eszembe jutott, hogy pont itt az ideje, hogy Új-Zéland és Ausztrália, főleg Ausztrália különösen FTA megállapodás az Európai Unióval. Ön elhagyta az alszrefeleségét, de lehet, hogy az Egyesült Királyság pedig elhagyja az Európai Uniót, úgyhogy fontos, hogy megfelelő partnereket találjunk itt Európában. Az Európai Unió készen áll erre. Szeretnék egy kérdést illetni Brown úrhoz a TTIP tárgyalásokról beszélt. Szeretném tudni, hogy hogy gondolja, mi a legnagyobb eredmény a TTIP esetén, illetve mik a legproblémásabb részek. Azt is szeretném tudni, hogy mikor fog sor kerülni az Európai Unió esetében az FTA-ra, mik a legnagyobb problémák Ausztrália esetében a tárgyalások során. Köszönöm. Kempel úr. Köszönöm, elnök úr, rövid leszek. Ausztrália és Új-Zéland történelme, illetve az FTA megállapodások története kapcsolódik az emberi jogi kérdések témájával, vagyis amikor ez rájuk lett erőltetve, és teljesen helyesen ismerve ugye a történetüket. Ezért a kanadai szabadkereskedelmi megállapodásra tárgyaltunk, de ez két évvel ezelőtt megakadt, itt is emberi jogi problémák merültek föl. Itt kereskedelmi és foglalkoztatásról van szó nem pedig politikáról. Az emberi jognak természetesen itt is van szerepe, de ne keverjük össze a kérdéseket. Az Európai Unió képviselője a társadalmi szabadságról, egyéb ilyen dolgokról beszélt, ez aggályos számomra. Szerintem ez teljesen itt kereskedelemről foglalkoztatások el, hogy szó legyen Európának, erre nagyon szüksége van, úgyhogy hangsúlyozzuk ezt, és ne vetegessünk el két-három évet azért, mert emberi jogokról beszélünk. Beszéljünk az emberi jogokról más fórumokon. Bevan úr, négy perce van. Köszönöm szépen, elnök úr. Próbálok foglalkozni a lehető legtöbb kérdéssel. Köszönöm a kérdéseket. Első kérdés, hogy a védelmi megállapodás miért vettük be a be TTP-be. Egyértelműen ez volt a kulcsfontosságú eleme a megállapodásnak, az egyik, és számunkra Fontos volt, hogy eldöntsük, hogy ezt a specifikus intézkedést bevegyük-e, vagy pedig ne is csatlakozunk a megállapodáshoz. Az védzeladékok, amelyekről tárgyalunk, a végső befektetői fejezetben szerepelnek, és ezek pontosan megfelelő egyensúly biztosítanak. Éppen ezért elfogadható a végeredmény számunkra lefektetési bírósági elképzelésre vonatkozott egy kérdés, Malmström biztos azt foglalkozik ezzel. A koncepció tekintetében teljesen nyitottak vagyunk, vizsgáljuk a lehetőséget, és fölismerjük a javaslatban szereplő egyes előnyöket, ugyanakkor a rendszer fragmentációja számunkra aggályos, úgyhogy nagyon szívesen részt veszek az erőfolyó egyeztetéseken. Nem tudom, hogy nekem szólt-e a kérdés, de azért próbálok erre válaszolni. Fölmerült a kérdés, hogy az FTA-t kell-e aláírnunk minden kereskedelmi partnerrel, hiszen sok fontos kereskedelmi partnerrel nincsen FTA megállapodása az USA-nak. Az EU-nak van kereskedelmi megállapodása minden fontos tárgyalási partnerével, az WTO-nak e hívjuk ezt, és fontos, hogy ne veszítsük el, hogy ez a legfontosabb platform a kereskedelmi kapcsolatok szabályozása tekintetében. Minden ország persze maga ítéli meg, hogy preferenciális elbánásról tárgyal-e az EU is ezt végig kell, hogy gondolja a kereskedelmi partnerei tekintetében. FTA Kína kérdés merült föl ebben a hónapban majd tovább folynak a tárgyalások, úgyhogy fontos, hogy milyen hatása lesz ennek. Fölmerült a kérdés, amit mi úgy hívunk, hogy mik a legnagyobb előnyök, mik a pluszok a TTIP-ből, illetve minden problémás kérdések vannak. A korábbi ft kkal kapcsolatban ugye egy sor TTIP-es partnerrel az előny az volt, hogy új piaci hozzáférést kaptunk, ez rendkívül előnyös volt sok áru tekintetében. Továbbá fontos megígézni azt is, hogy mivel regionális megállapodás volt, ezért egy származási szabály érvényesült benne az egész régióra vonatkozóan az egyre komplexebb a kereskedelmi környezet, ezért a szabályozási koherencia fontos és egyetemen előnyös exportőreink számára problémás területek tekintetében a médiából is lehet tudni, hogy jelentős vitáink folytak az adatvédelmi kérdések tekintetében gyógyszertermékeknél, de ez egy nagyon éles példája annak, hogy két különböző megközelítést alkalmaz a két rendszer, és ezek ütköztek. Úgyhogy e tekintetben is átfogó megoldást kell találni. Mi volt itt az ezeknél az FTA-knál mik a legfontosabb kérdések? Én úgy gondolom, hogy ezek nem változnak. A mi megközelítésünk az, hogy minden téma ott van az asztalon, mindegyik téma ott van, semmi nincs kizárva a priori, és kiegyensúlyozott megállapodást szeretnénk elérni, ami mindkét fél számára előnyös. Köszönöm. Jövünk el. Um, thank you very much. Köszönöm szépen. Meg kell ismételnem. A szakszervezetek nem ellenzik a kereskedelmet, csak igazságos kereskedelmet, kiegyensúlyozott kereskedelmet akarunk, és előnyöket. Hogy az európai cégeknek legalább ugyanolyan esélyeik legyenek mint másoknak. Ami a munkaügyi szervezet megállapodásait illeti, azok a nemzetközi minimális normák, amelyeket az ILO nyilván tart, azok szerintem mind elfogadhatóak egy magára adó demokrácia, demokratikus állam által. Ami a gyülekezési szabadság kérdését illeti, erre nem tudok válaszolni, mert nem ismerem az ausztrál és új-zélandi rendszereket, de az új-zélandi kollégák jelezték, hogy a munkajoggal viszont baj van, mert lehetőséget ad a preferenciális elbánásra és az illó szabályoktól való eltérésre. Egy dolog a munkavállalók védelme szempontjából, a munkakörülmények szempontjából nézni a kérdést, de az érve másik oldala az, hogy mennyire igazságos a verseny. Ha az európai vállalkozások nem használhatják ezeket a delegációkat, mások pedig igen, akkor az nem igazságos. A szakszervezetek mindig a munkahelyteremtésben érdekeltek. Soha nem küzdöttünk olyasmi ellen, ami munkahelyeket teremt. És ugyanennyire érdekünk a növekedés is, meg a munkahelyteremtés mellett legalább annyira, mint önöknek, vagy inkább jobban. De nem mindegy, hogy milyen munkahelyeket teremtünk. Kiszolgáltatott munkahelyeket, ahol a munkahelyi biztonság normái alacsonyak, a munkahelyi munkakörülmények rosszak, vagy pedig minőségi munkahelyeket teremtünk, ahol jól képzett szakembereket várnak. Egy pillanatig sem állítjuk azt, hogy a harmonizációt ne tudnánk elfogadni a partnerek között. Ez amennyiben a egyenlő esélyeket teremti meg, nyilvánvalóan támogatandó, ami az átláthatóságot illeti. Személy szerint nem tudok olyan dokumentumokról, amelyeket nem mutattak meg nekünk. Inkább az volt a nehéz, hogy, hogy hozzáférjünk a dokumentumokhoz. A TTIP kiváló, vagy hát nagyon rossz példája annak, hogy hogyan lehet megkülönböztetni dokumentumot dokumentumtól. Soha nem tudjuk az USA tárgyaló delegációjának elképzeléseit, de még a saját elképzeléseinket sem ismerhetjük meg, ha Japánnal tárgyal az EU. Szóval reméljük, hogy bármely következő tárgyalási körben legalább a ttip per megegyező szinten nyilvánosságra hozzák, vagy köröztetik a dokumentumokat. A szakszervezetek tehát a munkahely teremtés mellett vannak, de a minőségi munkahelyeket szeretnénk. Utoljára pedig, Marnur. Nagyon szépen köszönöm a negatív lista, hogy miért negatív és miért nem pozitív lista. A negatív az átláthatóbb, rajta van, hogy mit nem lehet tenni, más lehet tenni. A pozitív lista ez egy olyan dolog, hogyha mondjuk egy fejlődő országgal tárgyalunk, és hogyha ennek az országnak kevesebb lehetősége van. De a fejlett országokkal nem látom, hogy miért nem lehetne negatív listákat csinálni. És egy dokumentumban, hogyha benne van, hogy mit nem lehet tenni, akkor az azt jelenti, hogy a, ami nincs benne, azt lehet tenni. Tisza, tehát mit nem érhetünk el a Tiszával. Sok minden van. Nem hinném, hogy a Tiszával többet kapunk, mint a TPP-vel. A tengeri szállítás az nagyon korlátozott lesz, és a Tiszában vannak olyan dolgok, amiket elérhetünk. Ez jó lehet, de hogyha még messzebb eljuthatunk, hogyha a szabályzási együttműködésig is eljuthatunk, az nagyon jó. A TISZA pedig nem az állami közbeszerzéssel foglalkozik. Átláthatóság. Egyetértek a szomszédommal, hogy a bizottság nagyon átlátható volt, és tehát igazából alig van dokumentum, amit nem láttunk, de a másik részről többet szeretnénk látni. A TTIP másik oldaláról. És tényleg fantasztikus volt látni az átláthatóság fejlődését a TTIP esetében. És például Japán esetében nincs átláthatóság, és senki nem problémázik. Tehát természetesen szeretnénk látni, hogy mi történik, tehát az átláthatóság véleményem szerint legyen egyenlő minden téren. Tehát eh, ez biztos, hogy eh, sokkal jobb lenne. Az adatáramlás Tehát szerintem nem nekem kellene válaszolni, de szeretnénk elkerülni azt, hogy az EU túl restriktív legyen az adatáramlás tekintetében. Tehát már van egy álláspontunk, eh, az európai-amerikai tárgyalások alapján. Azt szeretnénk, hogy az Európai Unió azt az irányt követi, amit már elértünk az adatáramlás tekintetében. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kedves kollégák, most angolra kell váltanunk, mert a tolmácsolási idő letelt. Köszönjük a tolmácsainknak a munkát